Köszönöm. Okay, colleagues, um, we're going to go into session. Kollégák, kezdjük el a második szekció ülésünket. Köszönöm, hogy itt voltak már az előző zárt ülésen is. A második szekció. Kerére és regáció doktorokat üdvözlöm, akik bemutatják a nemzeti programokról szóló a személyes adatokról szóló tömeges meghallgatása vonatkozó anyagukat és annak az EU jogszabályokkal való összeegyeztetősége a címe ennek az anyagnak. A Sergio Carrera kapja meg először a szót, parancsolj. Actually, I will, Én kezdeném, ha nem bánják. Akkor Francesco Regazzi az, aki megkapja a szót. Köszönöm szépen! Köszönöm a meghívást. Ez a jelentés egy előzetes kutatás eredménye, melyet egy kutatócsapat végzett 2013. szeptemberében indult ez a munka. Másodlagos forrásokra támaszkodik, média nyomozás forrásaira, illetve szakértői interjúkra, a digitális és cyberbiztonsági szakértőkkel folytatott interjúkra. Nagy-Britannia, Franciaország, Németország, Svédország és Hollandia az öt tagállam, amelyre kiterjedt ez a vizsgálatunk. Először is áttekintést szeretnék adni az EU tagállamok nagy volumenű hírszerzési programjairól, és öt olyan meglátást, amelyet, amely levonható a kutatásainkból. Az A és B szekció lesz. Karira kollégám pedig az EU cselekvéseket és a szakpolitikai ajánlásokat fogja ismertetni, tehát a C és D szakaszát az előadásunknak. Két típusú tömeges személyes információ szerzés, beszerzési típust határoztuk meg az első, a telekommunikációs kábelek lehallgatása, amely nagy a optikai kábelek lehallgatása, internetes kábelek lehallgatása révén történik. Nagy-Britanniában a Tempora program, amin a GCAQ folytat, 200 lehallgató központot működtet, Nyugat-Európában átmenő amerikai, tehát a transatlanti optikai kábelekre csatlakozva a francia kül, a DGSZ, a francia hírszerzési szolgálat, külügyi hírszerzési szolgált hasonló interceptorokat alkalmaz a víz alatti kábelekre, csak csatolva Djibouti központtal a német hírszerzési szolgálat a legnagyobb internet központot, a frankfurti DCIX-et hallgatja le, a svéd FRA hírnökség pedig a víza, a tenger alatti kábeleket hallgatja le, amely a balti országokat köti össze Oroszországgal. A második lehallgatási gyakorlat, típusú gyakorlat, amely a Prisma, Prism program, mm, az NSZ Prism programja egy jó példa erre, a fogyasztói személyes adatok beszerzése, meg mikor a vállalatok, magánvállalatokat kényszerítenek, vagy maguktól ö, kereskedelmi jellegű személyes adatok átadására kérnek, mint a Google, Facebook, Apple, Skype adtak le ilyen adatokat, fogyasztói adatokat tömegesen. És ott tudjuk, hogy több európai titkosszolgálat úgy tűnik, hogy tömeges adatmennyiséget kapott saját állampolgári ezen csatornákon keresztül. Még egy dolog. Nem minden ügynökség egyenlő. Költségvetési eszközökben és egyéb eszközökben hatalmas különbségek vannak a szolgálatok között, vagy az amerikai és az európai szolgálatok között is. Úgyhogy ha megnézzük például a költségvetési forrásokat, azonnal látható, hogy az NSZ mekkora előnyel bír az európai szolgálatokhoz képest, több mint 7 milliárd dolláros, eurós éves költségvetéssel bír. A GCHQ a második Európában, ami 1,2 milliárd euróval bír, amely több mint kétszerese a többinek, mint a BND, a német BND, BND vagy a, a DGSE költségvetése. Hasonló mondható el a személyzet puszta méretéről is, ezek nem, személy, nem, nem, nem hivatalos adatok, de kb. 37 ezer ember dolgozik az NSZ-nek, közvetlenül, tehát nem, nem mint alvállalkozó. Kb. 5600-an dolgoznak a GCHQ-nak. Most azt öt fő aspektusát hangsúlyoznám a tömeges megfigyelés jelenségének, amely a kutatásunkból levonható. Először is fontos hangsúlyoznunk, hogy a léptéke, a mérete nem, precedens nélküli ennek a lehallgatási volumennek. Tehát ez nem a szokásos napi ügymenet. Példátlan az adat mennyiséget tekintve is, amelyet begyűjtöttek, és a különféle adat, az adat tipológia tekintetében is példátlan. Ha majd kérdeznek, válaszokat adhatok arról, hogy az adatok és a metadatok között különbségről majd még beszélhetek. Tehát a GCHQ, csak, csak a GCHQ által begyűjtött adat 21 petabyte naponta. Ami összevetve 2,1 millió ö, ö, nagy internet felhasználó adatát jelenti. És a sávszélességre, 10 GB per napos sávszélességre számolva, a naponta megfigyelt személyek száma jóval magasabb, mint eddig bármikor. A második fő téma, amiről nagyon keveset tudunk, és ez egy fontos, kulcsfontosságú technológiai és jogi kérdés is, az adatgyűjtés, begyűjtés mikéntje, feldolgozása és kiosztása. Ez itt van a különbség a legitim és a, a nem jogosult adatbegyűjtési felhasználás között és itt kérdéseket kellene feltennünk. Tehát a különbség a kettő között, a két kör között eléggé elmosódott. Mert nem tudjuk meghatározni például azt, hogy, hogy ami történik, az egy célzott adatgyűjtés, ami persze szükséges lehet a terrorizmus elleni harcban, vagy, vagy más bűncselekmények elleni harcban, illetve a, a, a, a teljesen szüretlen adatbányászatra, data miningra alapuló adatgyűjtés, amely az adatvédelmi elveket és az emberi jogokat is sérti. Tehát az, hogy emberi tip, hogy profiliroznak tipológia alapján személyeket, kulcsszavakra keresve például, nem tudjuk, hogyan működnek ezek a kulcsszavak, hogyan illesztik a személyeket a kulcsszavakhoz. Tehát az amerikai Total Information Awareness program amelyet az amerikai kongresszus elutasított, már kétszer, háromban és négyben is elutasított, vajon nem valósul-e meg mégis így? Aztán egy harmadik pont, ami levonható tanulságként, hogy a tömeges adatgyűjtést nem lehet csak amerikai versus per európai ügyként meghatározni. Mert együttműködés során USA és európai tagállami hírszerzési szeretek együttműködéséből is származnak ilyen tömeges adatok. Ezek ilyen nemzetek feletti céhek voltak éppen, szakmai céhekként működnek, ezek áthatatlan módon, mint a Five Eyes, az ötszem hálózat, vagy az Alliance Base hálózat. Jól nem tudni, hogy ezek a hálózatok, informális hálózatok, szakmai hálózatok hogyan működnek. A GCHQ és NSA között ismert, NSA között ismert a szoros szakmai együttműködés kapcsolat. Ez erre fényderült több sajtótermékből is. A fő kérdés itt tehát az, nem annyira az, hogy itt milyen EU-USA diplomáciai viták folynak a, a, a szuverenitásról, hanem az, hogy a hiszletési szolgálatok hogyan, ezeket hogyan lehetne felügyeleti hatóságok révén ellenőrizni. Méghozzá határokon átnyúló módon, ahogy ezek az együttműködések is történnek valószínűleg. A PRISM megfigyelési program kapcsán látható, hogy nem csak állambiztonsági szolgálatok érintettek, hanem magánvállalatok is erősen érintettek, amelyek vagy maguktól, vagy rákényszerítve lépnek partneri viszonyra ebben az együttműködésben. Egyfajta hibrid megfigyelésként lehet ezt meghatározni, ahol kereskedelmi és biztonsági érdekek összemosódnak és összekapcsolódnak. Ez nem csak azért fontos, hogy megértsük, hogy működik a megfigyelés a napi gyakorlatban, az európai állampolgárok ellen, akik Skype-ot, Gmail-t vagy más telekommunikációs eszközt alkalmaznak, hanem látni kell azt is, hogy olyan témák, mint az adatvédelem, vagy egy szabadságjogok tekintetében, ezek a parlament hatáskörébe első kérdések, és ezért foglalkozniuk kell velük. Ötödik gondolatom, összefoglalva, úgy tűnik, hogy nagyon fontos kérdőjelek lebegnek a szabadpiaci gazdaság és az egyéni szabadságjogok körül. Egy, mint mondtam, példátlan mennyiségű információ gyűjtöttek össze, nagyon kevésé tudjuk, hogyan dolgozták fel ezeket, milyen célból, és kikalasztották meg ezeket. Nincs garancia arra, hogy a körű adatbányászás, a data mining nem folyt le. A hisztelési szeretek sokszor úgy érvelnek, hogy ez a terrorizmus elleni harc általban való jogosult eljárás, és ez az 1%-os indokkal fedik le a többi 99%-os eljárást szokásos módon. Az érvek elég soványak, és még az NSZ-i igazgatója is be kellett lássa az amerikai szenátus előtti meghallgatáson, hogy csak egy két dolgot sikerült, vagy, vagy tervezett bűncselekményt sikerült felfedni a tömeges lehallgatás során. Korábban többre hivatkoztak, most már csak egy-kettőről számolt be. Tehát nem csak természetesen elleni a harca hivatkoznak, hanem tudnunk kell egy diplomáciai, ipari kémkedésről is. Tehát a célja és az arányossága ennek az gyűjtésnek abszolút fontos, abszolút kulcsfontos EU kérdések, amelyeket fel kell tegyünk. Másodszorban az a probléma, hogy a bizalom alapjait ássák alá, amely a szabadpiaci demokráciáknak a legfontosabb értékei. A közintézményekbe vetett bizalom, tudni a demokratikus élet alapele, alapelve, és ezt ha ha ezt veszélyezteti valami, akkor mindenkit gyanúsíthatnak a fő gazdasági szereplőkbe vetett hitel, hitelesség is nagyon fontos. A gazdasági rendszer alapjait támadhatja meg, ha ez megrendül. Hiszen a vállalatokba vetett bizalom a gazdasági növekedés alapjai. Tehát a tömeges megfigyelések mind a három aspektus sértik. A demokratikus rendszerekbe tett bizalom, ahogy a Csörös Bizottság is rámutatott 1975-ben, minél nagyobb a válság, annál inkább szükség van megerősíteni a fékek és ellensúlyok rendszerét. Ez különbözteti meg a demokráciákat tudnék a rendőrállamoktól. Az előbbi okoknál fogva az európai tömeges megfelelési programokat nem lehet csak a, az adatvédelem és a nemzetbiztonság közötti egyensúlyra nem csak arra szorítkozik, amelyek szakértők asztalra tartoznak, hanem a kollektív szabadságjogok és a, a, a demokratikus rendszerek alaptermészetét érintő kérdések. Most pedig kollégámnak adom meg a szót, aki a jogi aspektusokat, vetületeket fogja kicsit mélyebben feltárni. Thank you, and, Köszönöm szépen. Köszönöm a meghívást. Nagy örömömre szolgál, hogy itt lehetek, és vizsgálatunk eredményeit megoszthatom nekünk a felépés jogi modalitásai. Mindannyian hallottuk, hogy a tagállami kormányzatok mivel indokolták, illetve a rendőri szervek ezt a fellépést, azt mondják, hogy nemzetbiztonsági kérdésről van szó, az Európai Uniónak itt semmi dolga nincsen. Tényleg így van ez? Valóban ez a helyzet. Ezt a dilemmát tűztük ki magunk elé, hogy az Európai Uniónak kell -e határozottabb szerepet játszania ez ügyben, és hogy valóban a kormányzatok, illetve a titkosszolgálatok kezében szabad-e hagyni csak ezt a kérdést. Három dologról beszélünk a tanulmányban. Először is a nemzetbiztonság fogalmát járjuk körül, demokratikus szempontból. Itt visszatérek a kollégám által elmondottakra. Itt a demokratikus jogállamiság elveivel van dolgunk, talán ez is lehet egy kiindulási pont akkor, amikor arról beszélünk, hogy mit is takarra a nemzetbiztonság fogalma. Az egyik legfontosabb üzenet a tanulmánynak az, hogy a tagállami megfigyelési programok nem összeegyeztethetőek a demokratikus jogállamisággal, és azokkal az alapértékekkel, amelyeken az Európai Unió alapul, az Európai Unióról szóló szerződés második cikkére gondolok itt. A nemzetbiztonság fogalma nem azt nem lehet, hogy csak a titkos szolgálatok értelmezését alkalmazzuk, nem csak az ő ügyük ez, hiszen itt a, a, az országok alkotmányos berendezkedései, hagyományait érintő kérdésről van szó, és hát ebben a checks and balances, a hatalmi ágak szétválasztása, a fikek és ellensúlyok elve, az elszámoltathatóság kulcsfontosságú, tehát el kell számoltatni a kormányzatot, azon belül a titkos szolgálatokat, hogy mit tesznek és mit nem. Ez az önkényesség és a visszaélés elkerülésének egyetlen garanciája. Az Európai Unióban meglévő korlátokat is vizsgáljuk, illetve az európai jogrendben lévő korlátokat, amik különbséget tesznek a jogszerű és jogszerűtlen fellépés és tevékenység között, már amikor a titkosszolgálatokról beszélünk. Az Európai emberi jogi Bíróság nagyon aktív volt ezen a téren, és rávilágított arra, hogy mik ezek a normák. Nos, jelentős eset jogi hátteret vázolunk fel a tanulmányban, és ez, ezek a bírósági ítéletek meghatározzák elég világosan, mi az, ami elfogadható, mi az, ami nem, mi az, ami megfelelő demokratikus alapértékeknek, és mi az, ami nem. És ezeknek a normáknak meg kell felelnie minden kormányzatnak és titkosszolgálatnak. A Strasbourgi Bíróság ez ügyben világosan beszél. Az Európai Ember jogi karta 8-as és 5-ös cikkére szeretnék csak itt utalni. Nyilvánvaló, hogy ezeket az elveket nem hagyhatják figyelmen kívül a titkosszolgálatok sem. Az Európai Alapjogi Karta az EU Karta 51-es cikkére hivatkoznak túlságosan gyakran, mi szerint csak az uniós jog keretein belül alkalmazható. Nos, szerintem ez félrevezető. De nem egészen így van. Az Európai Bíróság több ítéletben is kimondja, hogy igen, az a uniós jogkeretében alkalmazandó csak a karta, de az Európai Emberjogi ö, Egyezmény és a karta a tagállami jogrendszerek szerves részét képezi. Így tehát ö, ilyen szempontból mindegy is, hogy az Európai Unió jogrendszerén belüli vagy kívüli kérdésekről van szó, a tagállami kormányzatok tevékenységét így igenis meg lehet ítélni ez alapján. 2013. júniusában Vivian Reddingnek szegezték azt a kompetencia kérdést is, és Redding asszony nagyon jó, válaszolt, amikor azt mondta, hogy igen, elméletileg kizárólagosan hatás, tagállami hatáskör a titkosszolgálat, ugyanakkor az európai kartában lévő alapjogokat tiszteletben kell tartani. Lássuk a következő diát. Kinek a biztonságáról beszélünk, ha a nemzetbiztonságról beszélünk? Nem csak bizalmi kérdés ról beszélünk, az őszinte és bizalmon alapuló együttműködés szerepel az Európai Unió alapszerződéseiben is, ugyanakkor visszaéltek ezzel, a kölcsönös jogsegi megállapodás 2003 óta működik, és mindannyian tudjuk, hogy ezek a közvetett visszaélések mennyire ássák alá a jogi kötelezettségeinket és vállalásainkat az Európai Parlament és az Európai Unió egyértelműen rendelkezik hatáskörrel az adatvédelem terén. A meglévő jogi csatornák kikerülése Eh, ez, ez az egész unió eh, biztonságpolitikáját ássa alá. És talán ez az egyik legfontosabb következtetésünk, az Európai Unió belső biztonságát is veszélyeztetheti. Az Európai Unió egészének a belső biztonságát a tömeges megfigyelés az unió biztonságát veszélyezteti azoknak az értékeknek az érvényesülését, amelyről annyit beszélünk. Itt nem csak elvekről van, nem csak értékekről van szó, hanem olyan jogi alapelvekről, amelyeket meg kell tartani. Adat lopásról beszélünk, már pedig az Európai Unió jogrendjében a személy az egyéni e, az adat tulajdonjoga, így az európai jogrend mondjuk az amerikaitól eltér, és itt éppen ezért adatlopásról kell beszélnünk. Az összegyűjtött információk alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy a tagállamok nyilvánvalóan semmibe vették ezt az alapelvet. Egyes tagállamokban különbséget tesznek jogilag a belső és külső lehallgatás vagy adat elfogás között, ezek a különbségek a tömeges megfigyelés esetében már nem alkalmazhatóak, hiszen a külső kommunikáció lehallgatása vagy megfigyelése. De ez, ez nem működik ez a, ez a distinkció, hiszen az amerikaiak európai polgárok hívásait is lehallgatták. A azt tudjuk, hogy csak felham, megfelelő felhatalmazás birtokában lehet titkos szolgálatoknak lehallgatni belső kommunikáció, de hogyha nincs meg ez a különbség a külső és belső között, akkor hogyan lehetünk benne biztosak, hogy csak külsőt hallgatnak le belső kommunikációt? Nem, ez nem, nem működik. Lássuk most a felügyeletet. Nos, igazából nem eh, látják a tagállamokban sem eh, világosan eh, azt, hogy mi folyik, szerintem éppen ezért végig kellene gondolni, hogy mi a háttere a, a, a felügyeletnek. A, lássuk a harmadik dián, a, a belügyi ügynökségek, az EU belügyi ügynökségei. Ezek biztonsági titkosszolgálati ügynökségek. Az Európai Uniós szinten van egy ilyen testület, az INCEN. Ennek nincs is jogalapja a létének. Az INCEN jogalapját kellene megvizsgálnunk, hogy mi, mi van-e neki, és van e, mi az. És hogyha e, e, érdemes ezt az ügyet rendezni az Európollal kapcsolatban. Kösz, központi fontossággal bír az, hogy az Európol által kezelt információ törvény szerűen törvényesen megbízható forrásokból származó információ kezeljen. Jelenleg ezt, erről nem tudnak megbizonyosodni, főként harmadik országgal kapcsolatban ez megoldatlan probléma. Milyen fajta információt dolgoz fel és kezel az Európol? Szerintünk felügyeleti deficitről beszéltünk az Európai Uniós szintjén is. Illetve feltesszük azt a kérdést, hogy hol húzódik a határ a rendőri szervek, illetve a titkos szolgálatok között. Melyik minősül rendőri szervnek, és melyik a titkos szolgálatnak nagyon heterogén a helyzet, tagállamról tagállamra változik a helyzet, és például a lehallgatások ügyére is ugyanez igaz. Lássuk a szakpolitikai ajánlásainkat. Egy red line megközelítést javaslunk, azaz olyan alapelveket kell lefektetni, amelyek mentén fel kell lépni az Önök. Először is a szakmai kódexek létrehozása. Egy, egy szakmai kódex elengedhetetlen az Európai Uniónak nincs a és sem tehet semmit. Ez elfogadhatatlan, ezen túl kell lépnünk. Ilyen kódexeknek, szakmai magatartás kódexeknek kellene lefektetni azt, hogy hogyan működjön. Ez az Európai Bíróság normáit vehetjük alapul, illetve más kritériumokat is, amelyek különbséget tennek a, ennek a jogszerű és jogszerűtlen módszerek között. Egy European Privacy Cloud, egy európai magánadat felhő nek kell létrejönnie a felhő alapú számítástechnika segítségével. Lehet, hogy ez nem mindenre gyógyír, de talán több védelmet nyújthat. Jelenleg ugyanis nincsenek meg ezek a védőmechanizmusok. Gratulálni kell az Európai Parlamentnek az adatvédelem rendelet tervezetén kiváló munkát végzett, valóban üdvözlendő az önök munkája, legalábbis az eddig elért eredmények. Ezért nagyon fontos az, hogy az Európai Parlament például 43A cikk, vagy a 79-es cikk egy red line legyen, amikor a tanácssal tárgyalnak. Ebből nem engedhetnek, ez nem képezheti tárgyalási alapot. Következő. Az Európai Unió szakpolitikai infrastruktúrája egy közös modellnek kell létrejönnie az titkosszolgálati együttműködésére. Korábban volt egy sárga és piros lap rendszer. Nos, közös normák megsértés esetén egy sárga lapot kell kapnia egy tagállamnak, hogyha ez többször fordul elő, akkor ebből az adatcsere mechanizmusból ki kell zárni, a védkeseket ekkor piros lapot kapnak, és kiállításra kerülnek, mint a fociban. Az Európai Unió adatvédelmi elveinek megvalósulását kellene itt biztosítanunk, és az Amerikával folytatott tárgyalások terén kellene egy digitális Bill of Rights, Eh, ami minden adat eh, alanyra kiterjed. Az Európai Unió eh, beliségösségügyi igazságügyi ügynökségével kapcsolatban azt látni és tudni kell, hogy a tagállami rendőri és titkosszolgálati szervekkel sokkal jobb architektúrán keresztül kell, hogy folyik az adatcsere. Ez a meccéspontok ként elhíresült fogalom, ahol nagyon komoly javulást kell elérnünk. A whistleblowerek, tehát a visszaéléseket nyilvánosságra hozók uniós szintű védelme elengedhetetlen. Az októberben az önök háza által elfogadott állásfoglalást üdvözöljük, amelyben felszólították Eh, az Európai Bizottságot arra, hogy az EU-USA eh, utas eh, adat megállapodását, illetve a, a, a szabadkereskedelmi megállapodását is függesszék fel, illetve az erre folyó tárgyalásokat egész egyszerűen a jogsértések miatt. Ez csak előzetes tanulmány, előzetes nem, nem, nem végleges következtetések ezek, még nagyon sok a munkánk ezen a téren, sajnálatos módon a forrásaink korlátozottak, leírjuk azt is, hogy mik voltak az információ forrásaink, de nagyon kevés kutatás készült azzal kapcsolatban, hogy mi történik ezen a területen, a tagállamokban mi folyik, és hogyan folyik, azt hiszem, hogy a politikai vitában itt a kutatók is nagyon sokat segíthetnek. Mi is köszönjük. egy nagyon átfogó felmérésnek egy nagyon rövide fogott összefoglalása volt. Nagyon szorít a határidő. Ha tájékozottak akarnak lenni a témában, akkor itt ezeket a politikai ajánlásokat feltétlenül gyorsan el kell olvasniuk. Ez egy tudományos megalapozottságú anyag a, és az ajánlásai is a közeljövőre vonatkoznak, tehát ezt én alapolvasmánynak tekintem, és mindenkinek a figyelmébe ajánlom. Jó, hogy ha mégsem olvasnál mindenki minden betűjét, akkor azért hallottunk róla egy összefoglalót. Most 12-15-ig folytathatjuk az eszmecserét ebben a témában, úgyhogy van időnk. Először is az árnyék előadókat hallgatjuk meg. Egy van közülük itt, Jan, parancsolj. Köszönöm, Claude, és köszönöm vendégünket, hogy ezt a felmérést elvégezte, beszámolt róla egy ilyen fontos időszakban, hiszen a GCHQ kérdése ma kerül éppen napirendre a, az Egyes Királyság parlamentjében, Westminsterben is, és jó lenne többet tudni most már ennek kapcsán a saját titkosszolgálatainkról is, az EU-n beliekről, akik az utóbbi hetek során nem hallattak magukról egyáltalán, és nyilvánvaló, hogy közülük is többen megsértettek számos fontos alapelvet. Ön is világosan megfogalmazza most az ajánlásokat az Európai Parlament felé, és a mozgásterünket is nagyjából kiszabja, ezt köszönöm. Ezt valóban meg kell vizsgálnunk, és erről itt és most kell ezt még cserélnünk, hogy ezekkel az ajánlásokkal mit kezdünk, nehogy a levegőben maradjanak. Ezért kérdésem arra irányulna, hogy a jelenlegi konkrét helyzetben, ahol egyre több jogsértés derül ki a polgárok alapjogainak megsértésének eseteiről tudunk, és valószínű, hogy még több ilyen fog kiderülni a közeljövőben. Nos, ennek a tükrében az a kérdés merül föl bennem, hogy milyen lehetősége van az Európai Parlamentnek egyfelől, másfelől pedig a jogalkotásnak a jogsértések megakadályozására. Az ön felmérésében ugye a kompetenciák tisztázását javasolja az Európai Unión belül a rendőrség, a hírszolg, hírszerző szolgálatok közötti munka együttműködés átláthatóbb tételét, illetve az adatvédelmi irányelvnek való megfelelést. Ön szerint hol vannak konkrét pontok, ahol az Európai Parlament változtathatna érdemben valamit a helyzeten, és az intézményközi ö, együttműködésben, amely ugye egy politikai jellegű együttműködés, ön szerint mi lehet a parlament szerepe a tagállamokkal szemben? miben kompetensek a tagállamok, amiben mi nem vagyunk, és fordítva, és az INCEN igazgatójával is egyeztettünk ugye ma délelőtt, hogyan értékeli azt a tényt, hogy az INCEN együttműködési rendszerében, amelyre ön is utalt, talán csökkenthető lenne a kizárólagosság a kompetenciák területén bőven van bennem kérdés, és ezeket legalábbis szerettem volna feltenni a beszámolói alapján. Nyilván nem volt mindenre ideje. Köszönöm, Jan. Mivel tényleg most van időnk, úgy is eljárhatunk, hogy minden kérdésre külön válaszol előadunk, ezt az eljárást javaslom. Egyből meg is adom a szót, tehát mindketten válaszolhatnak, vagy ha közös véleményük van, akkor egyikőjük előadhatja, és ön nem az INCEN igazgatója, ön egy kutató, tehát éljen azzal a szabadsággal, amelyet ez ad önnek. Igen, remélem, hogy tényleg független kutatónak mondhatom magam. Köszönöm a kérdéseket, kérdést. A tanulmányunk többszintű fellépést javasol. Nincs ugyanis könnyű megoldás ezekre a kérdésekre, több megközelítést kell kombinálni, de kiinduló pontként érdemes a bizalom kérdésére visszahelyezni a hangsúlyt és az együttműködésre. Ugyanis ha nincs többé bizalom, már pedig megrendült valóban, akkor minden ebből fakadó elvi szabály és elv borul, nem csak az Európai Unión belül, hanem az Unió és az USA kapcsolatrendszerében főleg. Az információ csere, az információ feldolgozás, az, hogy az EU jogalkotása, a nemzetközi egyezmények, az FTB, a BNR hogyan alakulnak, aztán az úgynevezett okos határokkal kapcsolatos kérdéskör, hogy a biometriai adatok alapján hogyan lehet profilírozni. Számos kérdés adódik az EU ügynökségek feladatköre vonatkozásában is, például az Europol felülvizsgálata is felmerül, a feltárások kapcsán. Tehát nagyon sok dossziét érint a dolog, és ezekben minden van a parlamentnek kompetenciája. A felmérésünk, tanulmányunk azt javasolja, hogy minden lehetséges eszközzel, kezükben levő kompetenciával éljenek. Most biztos, hogy megrendült a bizalom, nem csak egymás iránt, hanem az alapelvek tekintetében is, és ezt senki nem tagadhatja le, hogy a normákra mit lehetne mondani? Felmérésünk egyértelművé teszi, hogy nagyon fontosak azok az elvek, amelyek a láthatóságra, a végrehajthatóságra vonatkoznak, a, a különböző védelmi szintek definíciója vonatkozásában Francesco ugye elmondta, hogy a felügyeletnek mi is a funkciója. Aztán, hogy konkrétan milyen személyes fellépések lehetségesek, milyen felülvizsgálati mechanizmusok, intézkedések, különösen a nemzeti jog érvényesülésének minőségére vonatkozóan. Ezt a legitimitás, ugye a titkos megfigyelés legitimitása kapcsán kell felvetni ezt a kérdést. A tanulmány arra is rámutat, hogy az európai felügyelet azért létezik. Az emberi jogi bíróság azt mondja, hogy az emberi, tehát sokszor, sokszor ítélkezett már a UK ügyben és más ügyekben is emberi jogok megsértése tekintetében európai szervezetek által, de Nyilván felül kell vizsgálni azt, hogy mire van és nincs kompetencia. Van ugye egy bíró által elrendelt felügyeletre is lehetőség, ilyen már működött. Aztán a polgárok megfigyelésére kapcsán mi arra is rámutatunk, hogy itt nem csak egyszerűen a biztonság és a személyes adatok védelme kiegyesülzása a kérdés, hanem általában véve a demokrácia működése kérdéses, hogyha a polgárokat meg lehet globálisan figyelni, és elvileg a valamennyi tagállam joganyagában ilyen típusú megfigyelés csak korlátozottan és konkrét céllal történhet. Tehát egyértelmű jogsértésről van szó, és ebből le kéne vezetnünk egyfajta Európára vonatkozó kódrendszert, használnunk is kellene azt, és foganatosítanunk kéne, hogy a tagállami szinten is ez érvényesüljön. A nemzeti, rövid leszek, a nemzeti eh, hírszerző szolgálatok felügyelete felügyelete jelenleg ugye a nemzeti parlamentek által valósul meg, de semmi sem áll annak az útjába, hogy a nemzeti parlamentek ilyen felügyeleti szervei egymással együttműködjenek, a brüsszeli nyilatkozat tükrében különösen. Csak kérdés, hogy erre milyen erőforrások állnak rendelkezésre, és a meglévő tudás, szaktudást mennyire hatékonyan ö, alkalmazzák a nemzeti parlamenti képviselők. Biztos, hogy szükség lenne több bevált gyakorlat megosztására, konkrét információk megosztására ezen parlamenti bizottságok között. És a tanulságokat pedig széles körben kéne terjeszteni. Ugye Redding asszony felvetette, hogy legyen európai szintű hírszerzés. Ez egy ennyi szóval is nyitott kérdés ebben a pillanatban. Felmérésünk azonban kimutatta, hogy nem igaz, hogy az EU nem végez már most is hírszerzési tevékenységet, csak azt látjuk, hogy amit végzünk, az nagyon rossz hatékonyságú, rosszul szervezett. Ezekkel az érvekkel fel lehet fegyverkezni egy következő időszakra. Bizony, ha kérdeztek volna mások is erről, Kármán a következő, aki feltehet kérdést. Grazie, Presidente. Sí. Mm. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, a vendégeink igencsak őszinték, nyíltak voltak, amit köszönök még egyszer nekik. Vivian Redding miért nem utasítja vissza a, a jog segély egyezmény működését. Mi is kértük már azt, hogy az amerikai akkal a megállapodást függesszük fel a történtek miatt, hogyha egyébként ehhez szerződés, alapszerződés módosításra van szükség, akkor ám legyen, de még mielőtt lejár a mandátum, a Vivian Redding valóban megmutathatná, hogy miből is van faragva, hogy ennek a megállap, ezt a megállapodást elutasítja Talán csak azért is, mert eltér a véleményünk az ügyben, amerikai barátunktól, hogy a hatalmi ágak szétválasztása hogyan kell, hogy működjön. A parlamentet egyébként ebbe a folyamatba szorosan be kell vonni. Az adat szerintem is az egyéni, a, és nem pedig a megállapodás értelmében olyan mint hogyha az adat másé lenne, a személyes adataink fölött más rendelkezne. Nagyon érdekes lenne hallani, hogy milyen esetjog támasztja alá ezt a megközelítést, hogy más rendelkezzen az, az emberek személyes adataival. Szerintem nagyon nagy a fejetlenség az ügyben, hogy például az állami szervek a magáncégekkel hogyan működnek együtt, kinek pontosan mi a szerepe a igazságszolgáltatás felügyelete ügyben nagyon fontos. Az adatvédelem terén a tagállamoknak túlságosan nagy a mozgásterük. Például a jogi felügyeletet nem teszi kötelezővé. Reménykedhetünk csak benne, hogy előbb-utóbb valamilyen magatartási kódex létrejön, de a karta teljesen más dolog. Hogyha valakit mondjuk egy bűncselekmény elkövetésével gyanúsítanak, e, más megfigyelési elbírálás alá kell, hogy essen, mint az, hogy tömegesen világítanak át, vagy, vagy gyűjtenek össze adatokat, és aztán majd az állam később eldönti, hogy ez, ez hasznos-e vagy sem. Az európai alkotmányos rendet tiszteletben kell tartani, sajnálatos módon azonban ez nem így történik. Az én hazámban például felhatalmazás birtokában lehet csak telefonbeszélgetéseket lehallgatni, ugyanakkor láthatjuk, hogy ez nem, nem így történik, nem így folyik. Az európai alkotmányok betűjével ellenkező az, ami folyik a mindennapokban. Paradigmaváltás élünk meg, és itt az ideje, hogy egyértelműen különbséget tegyünk a között, hogy mit használnak fel az állami szervek, és hogyan, illetve milyen adatokat használnak fel magáncégek mondjuk üzleti célokra. Láthattuk, hogy az NSA hozzáférhetett ilyen céges magáncégek adataihoz is, és itt, itt teljesen elmosódik a határvonal. A Snowden ügy után már ugyanúgy nem viszonyulhatunk ehhez a kérdéshez, mint korábban. Köszönöm, válaszok? Uh, thank you very much. One of the elements that the study... Köszönöm. A tanulmány rámutat arra, hogy valóban a titkosszolgálatok földjelével kapcsolatban azt tudni kell, hogy a titkosszolgálatok működése e, természeténél fogva, e, természeténél fogva jogszerűtlen. Ez volt az alapvetés, mi ezt megkérdőjelezzük, mi úgy gondoljuk, hogy az, e, az emberjogi kartával ez nem összeegyeztethető, ez az évrendszer, hogy a törvényen kívül működik a titkos szolgálat. És pont azt látjuk, hogy ahogy az korábban elhangzott, hogy itt az adatgyűjtés, az adatbányászat az emberek életmódjával, a viselkedésével kapcsolatban próbál, próbál a jövőbe látni, és hát ez adatvédelmi szempontból roppant nehéz kérdés, roppant kényes, éppen ezért kell ezt valahogy szabályozni. Amerikában folyik a vita arról, hogy bizonyos adatbányászati tevékenységeket betiltanak, Sikertelnek egyébként az ebbéli erőfeszítések, erre rámutatunk a tanulmányban. Az adat gyűjtés csak olyan egyének esetében legyen alkalmazható, akik ellen nyomozás folyik. Például az adat, ki az adat? Az adatvédelmi rendelet, amit önök elfogadtak, nagyon határozottan fogalmaz. Ennek mi örülünk? a rendőri szervek tevékenységére hasonló szabályoknak kellene vonatkozniuk. Köszönjük! lehet majd még egy kérdés-válaszkör. Morvai asszony következik, parancsoljon. Köszönöm szépen, magyar nyelven szeretnék beszélni. Az úgynevezett rendszerváltás körüli években egy nyugati látogatónk volt az egyetemünkön, aki a tapasztalatait a következőképpen foglalta össze. A kommunizmus az egy olyan rendszer, mint egy balettelőadás, mindenki nézi, valami történik a színpadon, de a nézők pontosan tudják, hogy ez az egész csak egy előadás, és nem más. Hát most kiderült, hogy ugyanez igaz a nyugati típusú demokráciákra is. Mi akkor azt hittük, hogy van, létezik egy másik rendszer, amelyben ö, ugye megosztás van és nem hatalomkoncentráció, fékek ellensúlyok rendszere, emberi jogok védelme, ö, és a többi. az hogy mennyire egy balettelőadásról van szó itt európában is nyilván az egyesült államokban is azt mi sem bizonyítja jobban mint hogy egy 120 tagú bizottságból 80, azaz 80 vagyunk itt akkor amikor kártyavárként omlik össze a szemünk előtt az egész intézmény rendszere a demokráciának mindannak amit a demokráciáról gondoltunk ezt kérem is mert ugye lehet hogy majd a, a jelenléti ven esetleg ne adj isten más szám szerepel tehát most eleven óra fifteen perckor is ugyanúgy mint nine óra ten perckor kérném szépen ezt jegyzőkönyvbe venni hogy 8 képviselő van itt a 120 ból magyarként kit is hiányolnék jobban mint tavares urat igazságtalannak érzem a másik twenty seven tagállammal szemben hogy az ő demokráciájukért nem harcol egyedül csak magyarországéért. A, e, kérdezem az előadóktól hogy e, hogy e, nem kellett volna belevenni vagy nem lehetne még pótollag belevenni az ajánlásaik közé hogy alaposan meg kellene vizsgálni hogy tulajdonképpen mi is ma az európai unió és, és az egész nyugati világnak a, az ideológiája az értékrendje miben különbözik ez a kommunizmustól magyarán mondva? ugye a kommunizmusban ott volt a stasi a securitate mindenki tudta mi volt a megfigyelési rend a kommunizmusban és még szeretném hangsúlyozni azt hogy mivel a kamerákon esetleg más látszik tehát akik itt vannak megfigyelőként szakértőként adminisztrátorokként vannak itt nyolcan vagyunk itt képviselők megint csak hangsúlyozom tehát ugye a hidegháború idején a megfigyelés alatt azt értettük hogy a kommunista országok információt gyűjtöttek az úgynevezett szabad világról a szabad világ a kommunista országokról és mindenki tudta hogy a kommunista országokban a rendszer természetéből adódóan tömeges megfigyelés folyik a polgárok ellen. vannak olyan országok például magyarország ahol mind a mai napig követeljük az ügynöklistáknak a kiadását. és egy abszolút bizarr dolog hogy miközben a volt kommunista országok még most is azon fáradoznak hogy annak a rendszernek a lényegét leleplezzék és a bűnösöket adott esetben próbálják felelősségre vonni aközben a nyugati demokráciákban mindenki szétteszi a kezét és azt mondja kérem szépen hát mind csodálkozunk." hát ez olyan természetes hogy mindenkit lehallgatnak mindenkinek a, a, a, az e mailjeit figyelik valóban ennyire természetes szerves része ez a rendszernek hogy el se jönnek az emberek hogy, hogy, hogy bizottsági tagként erről mégis többet megtudjanak, meg, meg nem e, csodálkoznak. Itt az előbb is az árt üresen azt mondta valami magasrangú ember, hogy tehát ő nem csodálkozik. Remélem, most nem kapok 35 évet Guantánamon azért, hogy ezt itt kiszivárogtattam tehát hogy nem valahova még mélyebbre kellene ásnunk és egyáltalán snowdennek miért nem ajánl föl egyetlen európai uniós tagállam sem menedékjogot? én nagyon szeretném hogyha az én hazám magyarország menedékjogot ajánlana snowdennek aki az életét kockáztatta azért hogy bemutassa hogy a király meztelen hogy ez csak egy sznjáték csak egy balettelőadás. tehát az a kérdésem önökhöz hogy mint kutatók mint academic emberek akik ismerik azt hogy elméleti szinten mi is lenne a lényege a demokráciának nem ajánlják e az európai uniónak azt hogy esetleg újra kell vizsgálnunk hogy tulajdonképpen mi is az a demokrácia és hogy működik ez, ez nálunk. Köszönöm. Uh, point of order. Ügyrendi kérdésben Albrecht úr. Tisztelt elnök úr! Világosan el kell mondanom, hogy ilyen, az, hogy így beszélünk kollégákról, akkor is, ha nincsenek itt, elfogadhatatlan. Szerintem egy komoly vitát kell folytatnunk a témában, nem azért vagyunk itt, hogy populista próbálkozásokkal próbáljunk egyes képviselőket felelőssé tenni azért, amit az Európai Parlament többsége az alapjogi kérdésben mondott Magyarországgal kapcsolatban és jóváhagyott megszavazott. Az, hogy egyesek ezt nem tudják elfogadni azt, amit a ház többsége világosan kifejtett, az alapjogokkal kapcsolatban EU tagállamokban, nem csak Magyarországról volt itt szó, hanem más általánosságokról is. Ha azt valaki ezt nem tudja elfogadni, nem tudja ezzel együtt élni, hát azzal nem tudunk mit csinálni. Ám szerintem olyan eljárásban kell folytatnunk a munkánkat, amely komolyá teszi az eszmecseréjét, és nem arról van szó, hogy egymásnak rohanunk személyes kedve. Yeah. Yeah, I, I, yeah, I don't want to get... Nem akarok. Ez ügyrendi kérdésként tudomásul vettem, nem akarom megítni az elvarantkozó vitát. De ha valaki képviselőként nincs itt, és azt támadják, az nem méltányos. Morvai asszony, ön kifejtette álláspontját, ezt tudomásul vettük, az érintett képviselő nincs itt. Szerintem ezzel zárjuk le. Ne nyissunk erről hosszú vitát. Mind a két érv elhangzott, az érintett képviselő meg nincs itt, úgyhogy nem volna méltányos erről most vitát nyitni. Következő kérdés felteve József Eisenhower, és a válasz ezt követi majd. Köszönöm szépen, magam is úgy gondolom, hogy több figyelmet érdemelne az a téma, amelyet ma itt napirendre tűztünk, és nagyon köszönöm a tanulmányt, illetve annak jó minőségét, mert rendkívüli horizontot nyit meg sok tekintetben. Ez a téma és ez a tanulmány, és ez bizony ösztönözni, kell bennünket. Az a benyomásom, hogy egy történelmi helyzetben vagyunk, abban találjuk magunkat, ahol nem, amelyet nem csak a, a botrány mértéke, léptéke okozza ezt, a saját csak a helyetet, hanem alapkérdéseket kell feltennünk az állampolgárok szabadsága, a fogyasztók szabadsága tekintetében alapkérdések merülnek fel. Ez egy idő, egy egész történelmi időszakra vonatkozó alapkérdések. Ezek, ezért kell nagyon intenzíven, kellene nagyon intenzíven foglalkoznunk ezzel. Ami különösen nyugtalanít engem, az az, hogy mennyiben összemossák a, a magánszférát a közszférával. Tehát sok tekintetben nagyon jól bemutatták, hogy az az együttműködés, amely sok esetben kényszer alapján történik a vállalatokkal, másrészt ugyanakkor sokszor önkéntes alapon történik, mennyire összekeveredik ez a második aspektus is problematikus, az önkéntesség nevezetesen, hogy egy vállalat önkéntesen együttműködik, milyen jutalmat kap ezért. Talán nem pénzbeli jutalmat, ám az információs technológia jelenlegi szakaszában a, nem a pénz az igazi érték vagy valuta, hanem az adat, az információ valuta. Teljesen világos, hogy az ilyen adatok egyfajta az együttműködésből fennmaradnak egyfajta plusz feleslegként, egy adatkör fennmarad. Érdekelne engem, ha kifejtenék, hogyan látják ezek sorsát. Bár mondták, hogy maga a feldolgozás, ebben nem nagyon látnak bele, az adatgyűjtés pontosan hogy történik, és hogy mi történik a fennmaradatokkal, de nyilván vannak olyan meglátások, megfigyelések, amelyekkel bírnak, és nagyon érdekelne engem, mert vannak olyan vállalatok, amelyek nagyon intenzíven foglalkoznak adatfeldolgozással, és felhasználják ezeket. Például mondjuk tudatos, célzott reklámok érdekében, hogy egyes embereket célzott információval látnak el, és ez és a, nem, nem áll fenn az információ szimmetriája a piaci részevők között, egyfajta aszimetria állhat fel, fenn a, az információ hozzáférésben, és ez nem csak állampolgári adatokat, hanem fogyasztói adatokat érintő kérdés. Tehát itt nem csak a, a, a polgári demokráciát billentik ki egyensúlyából, hanem a piacgazdaságot is kibillentheti. Ez, hogyha egyes vállalati körök olyan adatokhoz férnek hozzá, amelyekhez mások nem. Ez nem egy szofista okoskodás, hanem nagyon fontos kérdés, és ez teszi oly fontossá az önök munkáját, és nagyon hálás is vagyok. Ezért, hiszen a teljes Európai Unió be biztonságára hivatkoznak, és ez valóságos téma, hiszen ami most történik, az bizonytalanságot teremt, éppen hogy nem biztonságot. Ugye arra hivatkoznak ezek a szervek, hogy a biztonság érdekében járnak el, holott egy olyan bizonytalansági potenciált növelnek, amely, amely hát gigantikus méreteket ölt. Köszönöm még egyszer, hogy az együttműködés, a magán és közszféra együttműködésének összemosására való aspektus, ha jobban kibontanák, azt megköszönném. Köszönöm szépen. Talán most kéne megkérdeznem a kérdésemet. Extrem úrnak el kell menni, vagy sem? Most adódik valahogy, hogy feltegyem a kérdésemet, ha megengedik mert itt ugye a kereskedelmi vonatkozás is felmerült. A Safe Harbor kapcsán ugye nem lehet most részletekbe mennünk, de az biztos, hogy ez egy nagyon hasznos tanulmány volt, és annak a tükrében, hogy Sergio és ön is elmondta, hogy ez egy nagyon rövid idő alatt elkészített tanulmány volt, a Safe Harbor kapcsán egyértelműen kiderült, hogy érdemes lenne azért itt a börtönprogramról beszélni, és számos más kérdésről is. Önnek mi a véleménye ezekről? Hogyan lehetne a Safe Harbor-t megreformálni, mit lehetne megmenteni az eddigiekből, anélkül persze, hogy túlzott részletekbe mennénk. Mert József is felvetette szélesebb kontextusban, hogy kicsit a kiskapukon keresztül, a szolgáltatókon keresztül megkerülték a hivatalos rendszert, és ennek milyen hatása van, ez felmerült az USA-ban ugye a kereskedelmi és ipari kamara ülésén is, és milyen hatása lehet az USA és Európa közötti kereskedelmi kapcsolatokra, hiszen hatalmas most a bizalomvesztés, és nem lehet a szőnyeg alá söpörni most azt, hogy ennek a kereskedelemre, a kereskedelmi kapcsolatokra is hatalmas hatása van ön megint csak éljen a tudós szabadságával, és tárja elénk az ön által látott összefüggéseket, ha lehet. Aztán Extrém kollégának oda meg nyilván szó, csak ez ide illet. Köszönöm szépen. Igen, ezek valóban ö, időszerű kérdések, és szívesen válaszolok például arra, hogy mit tudunk ö, és mit nem tudunk még, amennyiben erre tudok válaszolni. Egy biztos, hogy, és ez kiderült ö, több egyeztetés során ö, a kereskedelmi körökkel, ö, mindenki azt mondja, hogy az adat a következő, vagy a jelenlegi század olaja, a stratégiai erőforrás, úgymond, és minden cég, vállalkozás használ ugye adatot, szinte minden business modellnek részét képezi ma már a Google, a Facebook és sok egyéb cég, akik ugyanígy egyébként kevésbé ismert módon, de tömegesen kezelnek adatokat, mint a bankok például, és ezek ma ö, olyan stratégiai modellek, amelyek bizalomra épülnek, bizalomra a fogyasztó és a szolgáltató között, a cégek között. Mindenki abból indul ki, hogy a másik majd megőrzi, bizalmasan kezeli az adatait. És ez most ugye erodálódott, ez a fajta bizalom, egyrészt a fogyasztók és a szolgáltatók között. A fogyasztó nem lehet biztosabban, hogy ki és mikor és mire használja föl az adatait. Ö, nem bízhat ezekben a cégekben, és nem csak ugye kormányszervek élnek vissza, mint az NSA az adatokkal, vagy a GCHQ és a hírszerző szolgálatok, hanem bármely magáncégről is feltételezhető most már ez, sajnos. Tehát azt emeltük ki, hogy itt a személyes szabadságjogok sérülnek, a fogyasztói jogok is nyilvánvalóan, és persze a vállalkozások jogai is, mert gazdasági titkok is kiszivároghatnak, a gazdaságossága működtethetőség egy cégnek ugye alaposan aláásódik, hogyha bizalmas adatai napvilágra kerülnek, és ugye a Google történet külön rávilágított arra, hogy nem csak az NSA kényszerítette jogi eszközöket, például a Google-t és más cégeket adatok átadására, hanem hanem az adatkezelő cégek, mint a Google és más nagy cégek közötti adatforgalmat is lehallgatta, tehát legálisan és illegálisan is próbált hozzáférni ezekhez az adatokhoz, és ez nem csak az USA-ban történt meg, hanem Európában is. Tehát az adat ö, ö, közvetítés, az adat csere, a cégek és magáremberek és magáremberek és egymás között mind-mind most kétségbe von, vonódik, és persze eljátszák most a sértettet a Google-nál, de hát a gazdasági érdekek ö, ö, erre kényszerítették őket. Ö, ami pedig konkrétan a hírszerző szolgálatok munkáját illeti, Ezektől nem sok adatot tudtunk beszerezni, e, ez további kutatkodást igényelne nyilván, de egy biztosnak tűnik, hogy az NSA Burton programja e, az e, olyan adatgyűjtést végezett, amely a GCHQ számára is hozzáférhető volt a brit-amerikai együttműködés keretén belül, az öt szem együttműködés keretén belül, ugye Kanada, Ausztrália és Új-Zéland is ehhez a körhöz tartozik, tehát ezeket az adatokat így, tehát európai ország is bevitte ki, vette, és a GCHQ a Burton programban tehát részt vett, és így végül is más európai hírszolgálatok, hírszerző szolgálatoknak is hozzáférhetővé tehette és egyértelműen hogy Európai Uniós polgárok adatai és részét képezték ennek a adatgyűjtésnek, és az is tény, hogy amit az EU nem val be, az EU is végez magáncégeket megbízva hírszerzési tevékenységet harmadik országokban. Hogy most ezek a cégeket tényleg kényszerítették-e, vagy önként adták ki az adatokat, most ugye a nagyokról beszélek, vagy informális nyomás nehezedett rájuk, vagy gazdasági nyomás, hogy hol, mikor lettek önkéntesek, törtek meg. Ez nehéz ugye feltárni, hogy ezen a skálán melyik cég hogyan működött együtt a Levebit például egy olyan cég, amely ö, ö, kódolt e-mail közvetítést végez, és Snowden e-mail címe is itt volt kódolva, és az ő adataik is kikerülhettek a hírszerzők számára, és most van is ilyen igazságügyi eljárás az USA-ban, mert akinek nem működött egyet a hírszerzőszolgálatokkal, azoknak egy körét most bírósági eljárás elé állítják, vagy ők indítanak eljárást. Az US-EU e Harbor megalapodás kapcsán most még Extrém szeretnék szót adni, mert már régóta vár, és utána folytatjuk ezt a gondolatmenetet. Ragazzi, úr, nagyon érdekes, amikor arról beszél, hogy ö, mi a haszna, hasznossága az ilyen tömeges megfigyelésnek. Az NSA először csak 44 esetet vallott be, aztán csak egyet, kettőt, és valamennyien tudjuk, hogy nyilván a, a szervezett bűnözés maga az a tevékenység, amit a szervezet ügyén végeznek, maga is ugye súlyos bűncselekmény. Szó volt a kivételes kiadatásokról. Elvileg ugye normál bírósági ítéleteknek kéne születniük, és ítéletek el, el kéne ítélni azokat, akik ezt elkövették. Van-e ilyen bírósági eljárás az USA-ban? A svéd kormány egyébként hasonló dolgokat mond az FIRE megfigyelésről, de semmilyen konkrét adatot nem adta ki, és Svédországban biztos, hogy nincs ilyen bírósági ügy. Vagy esetleg ön tud a tömeges megfigyelésekből adódó Svédországban elkezdett bírósági eljárásról? Uh, Köszönöm szépen a kérdést nem, hisz, nem tudom, hogy az NSZ feltette volna, hogy konkrétan mely ügyekben ö, tudtak vizsgálatot inteni a tömegmegfigyelés alapján. Tehát konkrétan nem nevezték meg, mely felfedések ezek. És nem tudok svéd bírósági perekről sem, lehet, hogy vannak ilyenek, de nem tudok ilyenekről. Egy mélyebb tanulmány elkészítés esetén pontosan ezt a fajta információt tárnánk fel és kutatnánk utána. very Nagyon röviden visszatérve arra Gondoltra, mert az előbb felvetett az USA-EU Safe Harbor megállapodásról. Az ügy is jól mutatja, illusztrálja. Nagyon súlyosan megsértették ezt a megállapodást. El kell gondolkoznunk arról, milyen módon lehet a, felhő, a komputer felhők adatok ügyében, hogyan lehetne eljárni a DJI Apple nagyon pontos ajánlásokat dolgozott ki e kihívásokra való válaszként, és a jogállamiság kereteit kiterjesztve erre a jelenségre is, a cloud computing jelenségére. Kronan úr kérdésére reflektálva, önök tudnak olyan Európai Uniós távközlési szolgáltatókról, telekom szolgáltatókról, ahol meghív, bevonták volna őket. Például a francia France Telekom például egy ilyen nagy vállalat, ahol mert kapcsolatban elhangzott ilyesmi, nem adtak választ a meghívásra. Nem tudom, a tanulmány nem tudom végigolvasni, nem tudom, hogy foglalkoztak-e ezekkel a nagy telekom cégekkel és ezek szerepével. Korona úr, tegye fel a kérdését. Igen, köszönöm. Nem igazán kérdésem volna, csak gratulálni szerettem volna ehhez a tanulmányhoz, nagyon érdekes és fontos dolgokat taglal. Ám van egy kérdésem volt, aki bár biztosan megvan a válasz rá már a jelentésben. Némi a, a volt német kancellár Röder azt mondotta, hogy se, illúzióm sem volt felel, hogy ne hallgatnák le a telefonhívásomat annak idején, mikor kancellár voltam. Mondott a Schrödert. Tehát szerintem szinte lehetetlen volna megakadályozni az ilyen telefonlehallgatásokat. Még ilyen magas szinten is. Ezzel kapcsolatos tehát a kérdésem, milyen ajánlásokat tudnak megfogalmazni az Európai Parlamentnek címezve arról, hogyan lehet olyan stratégiát létrehozni, mert évén fel lehetne lépni előre, egyfajta preventív módon fellépni az ilyen jelenségek ellen. Ha már úgy gondoljuk, hogy nem lehet megakadályozni magát a lehallgatás tényét és technikáját, milyen jogszabályok alapján lehetne elriasztó hatással lenni, hogy a szolgálatok ne napi szinten férjenek hozzá kereskedelmi egyéb információkhoz, ne, legyen ez nap, ne lehessen ez napi gyakorlat, ehhez elrettentő jogszabályokra volna szükség. Ezekről kéne valamilyen stratégiai gondolkodást folytatnunk. És a bizalom fogalmát is újra kéne gondolnunk, azt hiszem. Az önök tapasztalata alapján mondható-e az, hogy az elmúlt években tekintettel arra is, hogy bíztunk abban, hogy valóságos prioritás a terrorizmus elleni harc. Egyfajta bizalom alakult ki, úgy tűnik túlzott volt ez a bizalom, az önök tanulmánya is épp erről szól, hogy újra kell gondoljuk e bizalom fogalmát, és tények igazolják, hogy túlzott bizalommal fordultunk a kormányok felé és a szolgálatok felé. megállapítható ez így? Um, So I'll first... Először is reflektálnék erre a kérdésre, aztán visszatérnék a telekom szolgáltatók ügyére. Köszönöm a kérdését. Fontos ügy ez, és magán állampolgárok, magánszemélyik is feltesz maguknak a kérdést, hogyan tudja megvédeni az adataimat ebben a mai világban. Vannak olyan technikai műszaki megoldások, amelyek révén egyéni szinten le lehet védeni az adatokat. Például a TOR hálózat jó eszköz arra, hogy az ember levédje adatait a kémkedés elől. Az egyik műszaki megoldás, amelyet az NSA nem volt képes legalábbis rendszerszerűen feltörni, az open source inscription, az open source titkosítási szoftverek, amelyek ingyen hozzáférhetőek, és úgy láttuk, bizonyíték van arra, hogy az NSA nem igen tudta ezeket feltörni. Holott jelentős pénzforrásokat költöttek arra, hogy megpróbálják. Úgymond kis kapukon keresztül feltörni ezeket a magán inscription titkosítási rendszereket. Éppen most olvastam egy, egy Google fejlesztő blogját, aki arról jött, hogy két-három évig fő munkája az volt, hogy olyan titkosítási módszereket dolgozom ki, melyek révén a Gmail felhasználók adatait védje. Az NSA éppen ezt tört, próbálta feltörni. Tehát egyéni szinten vannak olyan open source megoldások, szoftverek, amelyek révén le lehet azért védeni, lehet bizonyos fajta magánszféra védelmet biztosítani. Ami azonban strukturális szinten levonható következtetésként, hogy a, a cloud adatok, a felhőadatok, bár nem tat, biztosítják teljes mértékben a magánszféra védelmét, mégis jobban védettek az állampolgárok magánatait illetően, és lehetnek olyan technikák, source packet routing például, amikor is a felhőben tárolt adatokat elküldöm az EU-ban egy másik személynek, ez nem feltétlenül megy át amerikai szervereken, vagy hálózatokon, amelyek lehallgathatóak volnának. tehát vannak olyan technikai megoldások, amelyek révén felhő adatokat lehet így átadni a személyek között, hogy elkerüljük a lehallgatás pontjait. Én a technológiai részekről beszélek, most a kollégám majd a jogi aspektusait bontja ki ennek. Egy mostani NSA whistleblower, William Beanie, aki rámtotta a leplet, kifejtette, hogy 2000-ben már volt egy olyan típusú technológia, amelyet ő és kollégái fejlesztettek ki, amely többé-kevésbé hasonló dolgokat művelt, mint ami most történik. Megfigyelési technológia volt ez, online követést tett lehetővé személyek után, anélkül, hogy massz hatalmas adattömeget tároltak volna. Tehát nem ez a fajta tömeges adatgyűjtés történt, hanem tömeges követés online követés. Az NSZ-ben ezt a programot aztán elvetették, és ez a személy, a whistleblower, azt írta, hogy ennek gazdasági okai voltak. Tudnulik, egy hatalmas programot igényelt volna, hatalmas költségvetése járt volna, és az online program követése az nem kívánt akkor a pénzeket, az MSZ viszont akart egy nagy költségvetést, ezért döntött a tömeges adatgyűjtés mellett, ami most történik, írja ez a blog. A terrorizmus elleni harcra való hivatkozás valóban prioritás ez, ám az arányosság kérdése és az adatgyűjtés célja alapvető fontosságú, és ezt e, ebbe belátást kell biztosítani ahhoz, hogy ellenőrizzük a fejleményeket. Hiszen a technológia rendelkezésre áll, ez bizonyított, és ugyanezen célra lehetne nyomozati célra lehetne adatot gyűjteni úgy, hogy tömegesen állampolgárok adatait tárolják, ahogy most történik. Tehát lehetne alternatív technológiát használni. Parancsoljon, utonkerülő kérdés. Um, ich will noch mal auf die... Köszönöm. Szeretnék még egyszer visszatérni arra a kérdésre, hogy mennyire bővítették ki az adatgyűjtés körét és mértékét. Az tudom, hogy nem, tárgya, nem volt tárgya az önök vizsgálatának eddig, ám számomra fontos kérdés, hogy a megfigyelés mértéke, kiterjedése mennyiben nőtt a szeptember 11-i támadások óta, milyen az összefüggés a kettő között, és kérdés az is, hogy az összefüggés vajon arányos-e? Az NSZ részéről tudjuk, a pénzügyi portfóliója jelentősen nőtt az NSZ-nek, a költségvetési forrásai nőttek. Vajon a világ olyan sokkal bizonytalanabb, veszélyesebbé vált? Vagy épp fordítva történt, vajon Amerika annyira bizon, biztosabb, biztonságosabb hely lette, azért mert a hírszerző ügynökségek költségvetése ilyen mértékben nőtt. Kimutatható-e bármi összefüggés a kettő között? Az is világos, és ez kérdésen kívül áll számomra, hogy az EU hatásköre a titkosszolgálatok működésében nem teljes körű, nincs felügy, igazi felügyelet, és felmerül a kérdés, milyen jogszabályok volna szükség, mikor tudjuk, hogy egyes jogszabályokat amúgy sem tartanak be a hírszerző szolgálatok. Bármilyen jogszabályt is fogadunk el, Nyilván nem tudunk, nem fogja mindenki százszerzelékig betartani a jogszabályokat, ezért az önáltal megnevezett vörös vonalakat kell meghúznunk, ott, ahol nem engedhetünk a titkosszolgálatok működését illetően, és felmerül ezzel kapcsolatban az a kérdés, hogy nem csak ezeket a vörös vonalakat kéne meghúzni, nem csak a műszaki, technológiai lehetőségek tekintetében, hanem a cél célok tekintetében is, hogy milyen célokból gyűjthetnek egyáltalán információt a titkosszolgálatok, és feleti azt a kérdést, hogy ki ellenőrzi ezt egyáltalán, ki felügyeli. A nemzetbiztonság összefüggésében folyó vita, illetve a tagállamok hatásköre kérdésében, vajon nem lenne szükség Európai Uniós hatáskörre annak garantálására, hogy ez a vörös vonal, amit ha meghúzunk, meghúzunk, valóban ne lépj át senki, az adatvédelemről is szó esett, felmerül a kérdés ezzel kapcsolatban van a tagállamok. Két toldalú kém ellenes megállapodást kötve nem tehetnének-e valamit, akár több pénzt is költve, költve erre, az adatvédelmi megállapodáson túl megállapodást kötve a titkosszádok működését illetően, és biztonsági rendszereket működtetve a lehallgatás ellen, és ebbe beruházva. Ez is egy ész, észszerű történet volna, éppen a kényes adatok és szerverek tekintetében garantálandó azt, hogy az állampolgárok adatai ne kerüljenek ki jogosulatlanul. Just gonna take, um, Köszönöm, Birgit. a brit utolsó kérdése kérem, hogy majd a Birgit féle kérdésre is válaszoljanak. Két pótkérdés. Szipel asszony, amit mondott arra vonatkozóan, van-e bármiféle jelzésük arra, hogy ezek a megállapodások kihatással lesznek-e a Prism with Tempora programokra, illetve a tömeges megfigyelésekre, amelyekről most beszélünk a meghallgatás során. Ez az első. A másik a GCHQ, GCHQ um, és más uh, kibertámadás ügyében, vagy itt van például a belgakom ügy, a, a, amelyeknek a rendszerét támadás érte valószínűsíthetően, amikor bűn Jogszabályokkal beszélünk, a meglévő jogszabályok megsértése megtörténte. Itt részben utalnék az Európa Tanács Cybercrime egyezményére. Az Európai Parlament rendszerével mi újság? A Cisco telefonokat használunk, és nyilván fennáll a veszélye, hogy ezeket is lehallgathatják nekünk intézményi szinten lehetőségünk van-e arra, hogy a jogsértések miatt bírósághoz forduljunk? Mert a saját rendszerünket és a jogainkat megsértették, esetleg a szerződés megsértése miatt, nem tudom, ez csak egy érdekes felvetés. Szerintem is érdekes a kérdés, jó, hogy te is azt mondtad, a saját kérdésedet úgy elemezted, hogy érdekes. It's um, pretty hard hitting, we, I felt. So um, I don't know if it, I, I haven't got through this, so I didn't see whether you cited it. Nem tudom, hogy a tanulmányban megjelennek az említett esetek. Ezek eh, tényleg érdekes felvetések. Zárásképpen mi, mit szeretnének esetleg elmondani a vendégeink? Uh, thank you very much. I really see uh, three points here. Köszönöm. Három kérdést vetettek fel. Most Úgy tűnik, hogy a távközlési cégeket a GCHQ megcélozta, lehet, hogy más mm, titkosszolgálat is Európában, de hogyha egy céget mm, megcéloznak, akkor akár meg is oszthatják ezt az információt, és egy könnyen európai problémává nőheti ezt ki magát itt van a belga ugye a német vagy az angol, csak hogy ezeket ne, ne említsük. Technika, milyen technikai formában lehet ellenállni ezeknek a támadásoknak? Én nem vagyok egy technikai szakember, azt előrevetném, de szerintünk és a szakértőktől hallottak alapján az lehet a megoldás, hogyha nyílt forráskódú szoftvert használunk. Ez nem csak egy idealista szoftverfejlesztési irány, mert hogy önkéntesen dolgoznak a szoftverfejlesztők. Az egyik alapelve például a szoftver hátsó ajtóinak a kihasználása azért fordulhat nehezen elő, mert nyílt a forráskód, ezért a szoftverfejlesztők is láthatják, hogy ha hagytak egy ilyen rejtett kiskaput a szoftverben, Éppen ezért úgy érezzük, hogy a nyílt forráskodú szoftver használatát kellene az Európai Uniónak előtérbe helyeznie, segítenie, támogatnia, és ez lehet az egyik megoldása távközlési problémákra is itt a parlamentben. Uh, uh, about uh, the question of... Áttérve a másik kérdésre, az információs veszély és a tömeges megfigyelés fejlődése. Az Amerikai Egyesült Államokban um, már korábban is tervezték um, a tömeges um, megfigyeléseket, de a szeptember 11-i események után gyakorlatilag um, szabad kezet kaptak ez ügyben. Európában nem indult be ez egyik napról a másikra de szeptember 11-i események után, de az elmúlt 3-5 évben bizony felzárkoztunk Amerikához, és a GCHQ, például a brit közszolgálat sokat segítette az európai társszerveknek, nem csak technikai ügyekben, hanem a különböző jogi rendelkezések megkerülésében is tanácsot adtak, hogy hogyan lehet megfigyelni. Ez Uh, Dave Vigo, aki az egyik írója, szerzője ennek a tanulmánynak, az ő munkája is nagyon érdekes, szociológiai szempontból is, hiszen a tömeges megfigyelés az egyik uh, kártyájuk uh, a titkosszolgálatoknak, hogy együttműködjenek, ugyanott üljenek az asztalnál a tárgyalások során és érdekes, hogy a titkosszolgálatok egymással ilyen adatokat cserélnek. Mi történik így? Tulajdonképpen versenyben állnak az adatgyűjtésben, annak érdekében, hogy egyenlő partnernek tekintsék eh, őket. És itt eh, eh, mi sérül? Az európai magánadatvédelmi szabályok és elvek. Sergio esetleg a jogi aspektusokról tud egy pár szót szólni majd? Uh, Csak nagyon röviden, elnök úr. Az egyik olyan elem, amely újra és újra felmerül a vitákban. Itt az európai alapjogok, alapértékek, alapelvek érvényesülése. Vivian Redding az uniós alapszerződés 7 cikkére utalt. Itt az egyes tagállamokban alapvető jogok sérültek. A kérdés jogi szempontból roppan nehéz és kényes, mert eh, a jogrend nagyon heterogén ez ügyben. A tanulmányban is rávilágítunk arra, hogy ez néha bizony a titkosszolgálatok eh, mamára hajtja a vizet. A fórum shopping jól ismert módszeréhez nyúlva kihasználják azt a lehetőséget, hogy kényük kedvük szerint válogathatnak az alkalmazandó jogszabályi keretek között. A tanulmányban is éppen ezért amellett kardoskodunk, hogy egy, egy szakpolitikai infrastruktúra alakuljon ki, például az Európai Parlamentben is, a, egy, egy vizsgálóbizottság felállása az üdvözlendő lenne, de ennek egy fenntarthatóbb, hosszú távúbb felügyelet ti infrastruktúra létrejötte lenne szerintünk kívánatos, ami, ami biztosítaná, hogy nem ül el ez a kérdés. Például a tagállami szintű adatvédelmi biztosok, adatvédelmi szervek bevonása is nagyon fontos. Felmerül a kérdés, hogy milyen adatokról beszélünk, pontosan felmerült az a kérdés is, hogy rendőri szervek, titkosszolgálatok, hol húzzuk meg a határt, nem világos a kettő közötti határ, is, hogy ha ez nem világos, akkor hogyan lehetne ezt világosan szabályozni, elszámoltatni, felügyelni. Éppen ezért egy másik ajánlás, amely korábbi eh, tanulmányokban is megjelent, talán felállhatna egy olyan eh, állandó bizottság, amely eh, a bel- igazságügyi európai bel- igazságügy területén aktív ügynökségeket vizsgálná, számoltatná el, nem csak az Európolt, hanem hasonlókat is. Itt azt hiszem, hogy az Európai Parlamentre nagyon fontos szerep hárul majd a jövőben. Köszönjük, Sergio! A SEPS kapcsán sokan együttműködtünk már sergio korábban, a korábbi években. Nagyon örülünk, hogy ilyen gyorsan, ilyen kiváló tanulmányt tudtak letenni az asztalra. Ezek nagyon fontosak, amikor véleményt kell formálnunk. Például nekem, amikor jelentést készítek ez ügyben. Még egyszer köszönjük tehát ezt és azt pedig főként, hogy eljöttetek ide közénk ma. 12-15-kor folytatjuk, remélem, hogy valamelyik halelnök felment most már engem, ne nehéz feladat alól. Ezen a ponton szeretnék köszönetet mondani mindenkinek, aki részt vett ezen az ülésen. Azért tartottuk csütörtökön ezt az ülést, ami hát bizony nem ideális, mert máskor nem volt rá alkalom, ezért köszönöm a képviselőtársaimnak, hogy részt vettek az ülésen, kiváló kérdésekkel intéztek a meghívott vendégeinknek. Még egyszer köszönöm mindenkinek. Um, Kedves kollégák, még egy bejelenteni valóban van. 12-11 szavazás lesz, úgyhogy arra mindenki legyen itt pontosan. És minden másra is fogható vagyok, és kapható, addig is, ha kívánják. take the Thank you, President.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 Good afternoon. Üdvözlöm a kollégákat. Elkezdjük a szavazást. Két dologról kell szavaznunk. Bizonyára tudják, hogy van egy eh, jogok és polgárság nevű program, amit a eh, Libe, a Juri eh, bizottsággal visz, az meg egy igazságügyi téma. Az első témában a LIBE tagok szavazhatnak csak, a második témában, mivel két bizottság közös anyaga, mindkét bizottság tagjai is szavaznak majd. Remélem mindenki itt is van, aki szavazásra jogosult. Remélem, hogy meg lesz a kvórum a szavazáshoz. Kezdjük el. Most akkor a LIBE témában szavazunk, jogok és polgárság. Látható a szavazó listán, hogy mindenhol szerepel az úgynevezett kompromisszumos szöveg kifejezés. Ha csak akkor megyünk részletekbe, hogyha ez nem megy át, ez a kompromisszumos szöveg, ki támogatja a kompromisszumos szöveget? Most emeljék fel a karjukat, legyenek szívesek. Ki nem támogatja, tartózkodás. Ezt elfogadtuk, megvan a kellő többség. Akkor a módosított szövegről szóló záró szavazásra kerítünk sort kártyával. Kérem mindenki készítse elő a szavazókártyáját, most elektronikusan fogunk szavazni a kompromisszummal módosított szövegről. Ja. Mr. Berlinger... Berlinger ennek nincs kártyája ő. Az ő szavazatát majd hozzáadjuk külön. Támogatja. Very good. Thank, thank, thank you very much. Köszönöm szépen. 25 a 2 ellenében arányban elfogadtuk, tartózkodás nélkül. Mielőtt tovább lépünk, köszönöm mindenkinek, hogy elvégezte ezt a komoly munkát a különböző bizottságok nevében, az árnyék előadóknak, mindenkinek, aki dolgozott rajta, és persze Máriának elsősorban, akinek a keze alatt átment minden. Thank you very much. So now we move to the... Most rátérünk a közös szövegre, a Justice programról szóló szövegre a jogérvényesülés programjára. Itt is van egy kompromisszum a szöveg, ha ezt el tudjuk fogadni, akkor másról nem kell szavaznunk. Welcoming everyone who is... Mindenki csak szeretettel köszöntök, aki most bejött a terembe, és körünkben van. If you would like to say some words uh, before everyone takes... Igen, esetleg megszólalni a szavazás előtt? Nem akkor kitámogatja a közös szöveget és a kompromisszumos szöveget ezen belül, ki nem támogatja, tartózkodás, egyértelmű a támogatottság, akkor záró szavazás következik a módosított szöveg egészéről. Kérem szavazzanak! very good. Then we have 20... 27 igen szavazat, egy nem szavazat született, tartózkodás nem volt. Köszönöm szépen. Kívánom még Bellinger mondani bármit? Nem. Akkor köszönöm mindenkinek, hogy eljött, itt volt, és bókokat is köszönöm.